magat. a biztonság is rendkívül fontos dimenzió. A cél az, hogy egyre nagyobb arány jusson a vasútra, ami a teherszállítást és személyszállítást illeti az ökológiai megfontolások miatt is. Köszönöm szépen. I would like to, to ask you, colleagues, speak. Szeretném azt kérni a kollégáktól, hogy beszéljenek lassabban, ugyanis a tolmácsok gondban vannak az ilyen gyors beszéddel. Said Elkadraui kollega következik a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos